nem ez a helyzet, tehát a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Készhez kaptam a tanács első olvasatban elfogadott álláspontját és annak elfogadásához vezető indokokról szóló tájékoztatást, valamint a